Utolsó jelentés, Dlabajeva jelentés, Shift to Real közös vállalkozás, mentesítés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalás név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen a virágcsokrokat.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 Um, proszę państwa. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Linz, bitte. Linz úr, kérem, Linz úr, Linz úr. Dankeschön. Szeretnénk megkezdeni a munkát. Proszę państwa. Mm. Tehát, hölgyeim és uraim! Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy hogy az MV véleményhez végül nem terjesztettek be módosító indítványt. A 231-es cikk negyedik bekezdése értelmében ezt megerősítették. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy távozzanak a teremből, hogyha nem szeretnének ebben a vitában részt venni. Köszönöm szépen, kérem, hogy csendben hagyják el a termet, hogyha nem érdeklődnek a vita irán. Weber úr. Köszönöm szépen. Tehát akkor folytassuk a következő napi rendi pontunkkal. Dali asszony jelentése az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények, és az első hozzászóló maga jelentéstevő Dali asszony parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák! Először is szeretném azzal kezdeni, hogy egy árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondok, akikkel jogszabályjal kapcsolatban együtt dolgoztam. Köszönöm ambíciójukat, az eltérő véleményüket és az ötleteiket, amelyek lehetővé tették számomra, hogy egy erős álláspontot képviseljek. Az elmúlt hónapok nagyon kemények voltak, keményen tárgyaltunk, de ma azért vagyunk itt, mert értjük azt, hogy az átállás a szén semleges gazdaságra való átállás az egészségünket, a környezetünket is fejleszti, és új lendületet adhat országaink ipari versenyképességének. A jogszabály célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése és ez is részét képezi ennek az átállásnak. Egy olyan tágabb képnek a részét képezi, ahol a hagyományos gazdasági modellekről a fenntarthatóságra állunk át, ahol új technológiákat alkalmazunk, ahol az innováció központi szerepet játszik, és a kutatás fejlesztés egyaránt a legutóbbi CO2 kibocsátás csökkentési célok 2025-re és 2030-ra vonatkozóan ebbe az irányba tett lépést jelentenek. Ugyanakkor most a jövő gazdasága felé való átállásnak az első lépése. A tanácsal a bizottsággal többször is tárgyaltunk, és megállapodtunk abban, hogy az új autóknak 37,5%-kal kevesebb, az új könnyű haszongépjárműveknek pedig 31%-kal kevesebbet kell kibocsátaniuk, majd 2030-tól pedig 15%-kal, plusz 15%-kal kevesebbet kell kibocsátaniuk. Minden olyan elem szerepet fog játszani ebben, amelyek például a motorokhoz és egyebekhez kapcsolódnak. Nagyon kemény tárgyalásokat folytattunk, és nagyon kemény volt az ellenállás, akár képviselők részéről is. Sikerült tehát nagyon sok olyan hiányosságot áthidalnunk, amelyet akadályozta ezt a jogszabályt. Az új tesztciklusra való átállás után nem tudják majd a gyártók a WLPT értéket megkerülni a fogyasztásra vonatkozó metaadatok biztosítják, hogy a kibocsátási adatokat a közúton is teljesítik, nem csak a laboratóriumban. A jogszabály a parlament álláspontját tükrözi, és további beruházásokat követel az elektromos autók újratöltő, illetve töltőállomásaiba történő beruházásokra. Hogyha megértve a szakszervezetek aggájait a kibocsátás prémiumok tekintetében igyekszünk tehát figyelembe venni a szakszervezetek álláspontját ahhoz, hogy éghajlatsemleges gazdaságot valósítsunk meg, de úgy, hogy közben ne károsan ne hassunk a munkavállalókra. Prioritás ez számomra és a frakcióm számára is. Az új jogszabály a fogyasztóknak üzemanyag megtakarítást jelent, illetve azt, hogy a zéró és alacsony kibocsátású járműveket olcsóban vehessék meg. Hiszek olyan szakpolitikákban, amelyek elősegítik a változást, a tisztább közlekedést, és hogy bátorítani tudjuk ezt a lépést, azt gondolom, hogy ezzel a jogszabályal pontosan ezt fogjuk tenni. Ez a lehetőségünk arra, hogy új életet leheljünk az európai gyártóiparba, és a negyedik ipari forradalomhoz hozzájáruljunk. Kanyete biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a részvételéért, illetve pozitív hozzájárulásáért. Köszönöm az árnyékjelentéstevőnek, mindenkinek köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a Kanyete biztos úrnak, Arias Kanyete biztos úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, Tisztelt eh, képviselők, Deli asszony, azért jöttem el, mert a széndiokszid kibocsátási előírásokkal kapcsolatos jelentésről számolunk be, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos előrelépés volt, hiszen a nehéz haszongépjárművek szabályozása után ez 2030-as céljainkhoz közelebb vitt. És ez azért volt lehetséges, mert a tárgyalat tárgyalók mindkét intézmény részéről nagyon pozitívak és konstruktívak voltak. Szeretnék Dali asszonynak köszönetet mondani, mert nagyon komoly és jó vezető szerepet töltött be ebben a ciklusban úgy gondolom, hogy ez eh, vezetett ahhoz, hogy sikeresek voltak a tárgyalások. Az árnyékjelentéstevők jelentéstevők szerepéért és köszönetet mondani. Kiegyensúlyozott és ambiciózus ez a megállapodás, ugyanis ennek a fő elemei az új autók szempontjából 37,5%-kal eh, alacsonyabb kell legyen a kibocsátás, a régi, illetve 31%-kal kevesebb kibocsátást kell elérni az új autók számára, majd még ambiciózusabb célokat kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy már most technológ, olyan technológiákat kell végrehajtani, amelyek arra biztatják a gyártókat, hogy ilyen gépjárműveket gyártsanak. Az innovációk központi szerepet játszik ebben, és abban is, hogy ne csak a laboratóriumban ter, teljesítsék ezeket a határértékeket. Ez az új jogszabály a közúti közlekedést a tiszta mobilitás irányába viszi el, illetve az éghajlat szempontjából semleges gazdaságot valósít meg. A célok 24 százalékos csökkentést valósítanak meg 2030-ra szemben 2005-tel, és ez segít a tagállamoknak abban, hogy a kötelező célokat elérjék, illetve az Európai Uniónak is segít a Párizsi megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak terjesítésében. A fogyasztók pedig szintén gazdaságilag is előnyt húzhatnak ebből, ugyanis egy átlagos új autó élettartama során 1100 eurónyi megtakarítást érhetnek el, a haszongépjárművek esetében pedig akár 4000 eurós megtakarítást. Nagyon fontos tehát, hogy a tiszta járművek technológiájába többet fektessenek be. A zéró és alacsony kibocsátású járművek tekintetében pedig a jogszabály eredményeként több mint 35 millió ilyen jármű fog közlekedni az Európai Unió útjain, szemben a körülbelül 1 millió ilyen autóval jelenleg. Körülbelül 16 ezer, illetve 60 ezer, sőt akár 80 ezer munkahelyet is teremthet, hogyha az akkumulátorokat e az Európai Unióban gyártják le ugyanis ez nagyon jó akkumulátor értékláncot valósít meg az Európai Unióban, hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. A jogszabály pedig egy észszerű átállást biztosíthat. 2030-ban körülbelül 87 százaléka a járműveknek még mindig belső égésű motorokkal fog közlekedni, de nagyon sok lesz közöttük a hibrid motor. Ezért fontos, hogy a hagyományos járműellátási láncban dolgozókat felkészítsük ezekre a változásokra, készségek és ismeretek tekintetében. 2030-ban körülbelül 4,3 millió nyilvános töltőállomást kell már üzembe helyezni, ilyenekkel rendelkezni. Ez nagyon fontos helyi, regionális, nemzeti, Európai Unió szintű beruházást igényel. Kedves képviselők, kérem támogassák ezt a kiegyensúlyozott javaslatot. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy az Európai Bizottság egy nyilatkozatot adott ki annak érdekében, hogy az állalatok is támogassák ezt a megállapodást, ezt az átállást a tiszta mobilitás felé, és köszönöm mindannyiuknak ezt a támogatást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig szeretném megadni a szót Deli képviselőnek a Trump bizottság nevében. Komiszer, Biztos úr, kedves kollégánk! Tehát itt úgymond ez a nyelvnyújtogatás, az automobilgyártók lobbistája, Tavarás úr megbántott bennünket, megsértett bennünket, azzal, hogy amatőrök vagyunk, mert szeretnénk a széndiokszid kibocsátást csökkenteni az európai gépkocsik esetében. A fiatalok a klímáért tiltakoznak, fontos, hogy felelősséggel lépjünk fel, és védjük meg a jövőben generációkat a közlekedés 30%-áért felelős a széndiokszid kibocsátásnak, és ennek nagy része közötti forgalomból származik. 37,5%-ot rögzítettünk a a könnyű járművek esetében 2030-ig. Akik ezt el akarják halasztani, úgymond klimatos szeptikusak, és kételkednek a éghajlati felmelegedésben. Nagyon fontos, hogy most ruházzunk bele annak érdekében, hogy olyan autókat gyártsunk, amelyek kevesebb széndiokszid csátnak ki, hiszen ez a foglalkoztatás és a az éghajlatváltozás szempontjából is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Gézeke úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai automobilíró számára a beszállítók és munkavek számára ez komoly helyzetet fog teremteni. Holnap beszélünk a széndiokszid határértékek csökkentéséről a könnyű eh, haszonjárművek és gépjárművek esetében 15%-kal, és 37,5%-kal pedig 2030-ig kell csökkenteni. Vannak olyanok itt a házban, akik ezt túlzásnak tartják, mások alacsony célnak. A éghajlati változás fontos érték, a határértékek elérése nem lesz gyermekjáték, ennek az ellenkezője ide az. A tárgyalások eredménye azt mutatja, hogy túlléptünk a bizottság eredeti javaslatán, nem szabad megfelelkezni arról, milyen határértékekkel zsonglőrködtünk a parlamentben, a szociáldemokraták 15%-os csökkentést, a zöldek 75%-os csökkentést szerettek volna, ez abszurd, nem realista, és 10.000 munkahely szűnhet meg ezáltal milyen áron. egy oldalú irányultsága az elektromobilitásra, kompromisszumban előttünk volt, amit már elértünk, a 15 2025-ig realista cél, a 2023-ban történő a fontos, és a könnyű járművek esetében a 31%-os csökkentés szinten rendben van néppártként, a folyamat elejétől kezdve az innovatív technológiák eh, jobb beszámítását is támogattuk, például a szintetikus üzemanyagok használatát, sajnálatos az, hogy ideológiai szempontból nincs többség a technológiai semleges megoldások mellett ezáltal esélyt szalasztunk el, és én a technológia nyitottságáért továbbra is küzdeni fogok, ezt a törvényt, ezt a kompromisszumot el kell, hogy indítsuk, el kell, hogy bocsássuk. Fontos, hogy a tertok számára megfelelő tervezési biztonságot garantáljunk. A 2025-ig a piacra e, kerülő autókra vonatkozó gyártási folyamat már elindult. Völken. A következő felszólaló Völken képviselő az SND frakció nevében. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. A rendelethez nem szeretnék semmit sem mondani ma este. Intenzíven vitattuk ezt meg már korábban. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet egy tiszta mobilitás irányába enged bennünket tovább lépni. Ez egy olyan mobilitás lesz, amelyben a fogyasztók kevesebbet fizetnek, és kevésbé szennyezők lesznek. Megtörténik a forgalom átállása is. Nagyon jó, hogy az európaiak ebben részt vesznek, és a keretfeltételeket meghatározzák. De éppen szociáldemokrataként a munkából élő, bérből és fizetésből élő emberek iránt is felelősséggel tartozom. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a rendelet technológia nyitott legyen szintetikus üzemanyagok beszámítása az autóiparban kizárásra került. És ez helyes, hiszen tudjuk, hogy például a légi közlekedésben vagy a teherközlekedésben más a számítás, mint az autóknál. Végezetül pedig itt a tisztelt házban arra is kell figyelni, hogy a Just Transition, az igazságos átállás is figyelmünk homlok terében álljon, és ezért biztosítani kell, hogy az emberek képzését, továbbképzését megteremtsük, hogy igazodhassanak az új munkaerőpiaci elvárásokhoz. Ezek tár- ez társadalmi feladat, és éppen ezért az éghajlatváltozást mindenkinek jól meg kell értenie. A fiatalok tüntetése is azt mutatják, hogy úgy gondolják, hogy nem kellőképpen törődünk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Rübig úr egy kékkártyás kértést idézett önhöz, Entschuldigung, egy kékkártyás kértést intéz önhöz, Rubig úr, Rübig úr elfogadja a kérdést? Nem, azt gondolom, hogy a CDU-s kollégáknak meg kell tanulniuk, hogy tisztességesen viselkedjenek, és ne üvöltözenek be, és a kék kártyával voltak éppen ezt a rossz magatartást erősítenék meg. Rendben van. Köszönöm szépen. Nagyon nagy a véleménykülönbség a képviselők között, ráadásul a német szövetségi kormány koalíciós partnerei között is. Az egyik azt mondja a másiknak, hogy viselkedjék rendesen, na hát furcsa. Demeszmaker úr az ECR nevében. Brüsszelben vasárnap óta több tucat fiatal ember a szövetségi parlament előtt táborozik, és egy belga törvényt közev követelnek. Erre most már nincsen szükség, illetve éppen erre van szükség, valamit végre tennünk kell, és javaslatokat kell előkészíteni, amelyeket meg is valósítunk. Van egy klíma és energiatervünk, amelyet végre kell hajtani, és az éghajlat és energia csomagot elfogadtuk 2030-ig, most pedig már a konkrét intézkedésekre van szükség. 2030-ig jelentősen csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, az MB, az új Flamond Szövetség, az én pártom ezt támogatja, és Belgium a 25%-os széndiokszid csökkentés mellett elkötelezte magát. Rendelkezünk az innovatív technológiákkal, ezekkel tudjuk csak az éghajlat célokat elérni támogatjuk a technológia semlegességre vonatkozó javaslatot, hiszen ez új beruházásokat fog létrehozni, melynek segítségével a városokban és a vidéki térségben is javíthatjuk a levegő minőségét. Hogyha Európa Kínával akar versengeni, akkor a gyártóinkat arra kell ösztönözni, hogy alacsony kibocsátású vagy nulla kibocsátású gépjárműveket állítsanak elő, és ne csaló szoftverekkel hamisítsák meg a méréseket. Köszönöm szépen! Most pedig Torvalds úr az Alde nevében tessék. Thank you, Mr. President. And... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Azzal kezdeném, hogy néhány kedves szót szóljak Miriam Dallihoz, ugyanis talán tudják, eléggé kemény beszélgetéseket folytattunk a tanácssal. És ha Miriam nem lett volna annyira kemény, mint amennyire volt, valószínűleg nagyon más eredményt értünk volna el. Tehát köszönöm neki még egyszer a munkáját. Néhány tényt a háttérről. Végeztünk számításokat. Finnországban egy elektromos autó kilométerenként 48 g kibocsátást bocsát ki. Miért? Azért, mert más a, a hálózatban található energiamix. Németországban egy elektromos autó 131 g per kilométer kibocsátást kibocsátása rendelkezik, és ezért nagyon keményen vitáztunk, mert még az éjszaka kellős közepén is vártuk a telefonhívást Berlinben. Tehát a probléma az, hogy a hálózatban milyen energiamixer rendelkezünk, és hogyha arra nem fordítunk nagy erőfeszítést, akkor kudarcot vallunk, ez tény ugyanis azt el kell mondanom, hogy eh, saját 7 éves dízel autóm, amely eh, megújuló bioüzemanyaggal rendelkezik, keves, kilométerenként kevesebb széndiokszid kibocsátással rendelkezik, mint egy elektromos autó Németországban. Úgyhogy kedves német barátaim, tegyenek erőfeszítést, és a technológiai ismereteikkel kezdjenek valamit, hogy megváltoztassák a hálózati áram energia összetételét, mert Európa is vesztesé válik így. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Eichhaut úr következik a zöldek részéről másfél perc. Elfál, elnézést, elfogadja a kék kártyát? Igen, akkor parancsoljon. kollégát, vagy kollégát meg szeretném kérdezni arról, hogy feltűnte neki, hogy a, az ETS-ben a széndiokszid ára 20 eh, euróra növekedett, eh, ez később csökkenni fog, a kollégát meg szeretném kérni, azt, hogy nem vette esetleg észre azt, hogy Németország ki szeretne szállni a szénből az elkövetkezendő két eh, három évben. Ez nagyon nehéz út, fáradtságos, és eh, támogatásra van szükség és ne, nem arra, hogy ignorálják ezt a problémát. Köszönöm szépen, ez valójában két kérdés volt Torvács úrhoz. Köszönöm szépen. Szívesen adok választ. Olvastuk a szénbizottság jelentését, a német szénbizottság jelentését, és tudjuk azt, hogy a kiszállás 2036-ban fog bekövetkezni. Kicsit fel szeretnénk gyorsítani ezt a folyamatot, tempót adni. Köszönöm, folytatjuk ezt az erőfeszítést. A változás érdekében köszönöm. E, Köszönöm szépen, most pedig Eichhaut úr, másfél perc. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani Miriam Dallénak kitűnő munkájáért, megpróbálta tető alá hozni ezt a megállapodást. Nagyon nagy vita volt még a parlamenten belül is, néhányan ezt nem elégedettek, de a tanácsban is nagy vita volt, nagyon nagy volt a megosztottság a progresszív országok, illetve olyan országok között, amelyek nem akarják ezt szabályozni. Németország is ilyen volt, a környezetvédelmi minisztérium például ambiciózusabbakat volna lenni, de az ipar, az autógyártók nem. Nagyon örülök neki, hogy ezt a szakpolitikát sikerült előbbre vinni. A bizottságnak akarom mondani, hogy igen, önök terjesztették be a javaslatot, de nem gyakran fordul elő, hogy a parlament és a tanács egyaránt ambiciózusabbá teszi ezt a javaslatot. Ez egy jó lecke a bizottságnak. Korábban a bizottság igyekezett az arany középúton maradni, de úgy tűnik, hogy most mindkét oldal felől javítottak a jelentésen. Úgyhogy ez egy fontos lecke lehet a jövőre. A célok, a célértékek szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy az innováció megvalósuljon az autóiparban, Európán belül is, és azt látjuk már, hogy ennek a rendeletnek a hatásaként még a német autóipar is arról beszél, hogy szeretnék teljes mértékben elektromossá tenni a közlekedést. Tehát azt jelent, jelenti ez, hogy még a német autóipar is ebbe az irányba akar elmozdulni, és igenis az intézkedések, a jogszabályok számítanak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Konecsna asszonyt szeretném felkérni, hogy szóljon hozzá, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Ha illetve csak az eredményeket nézzük, a tárgyalás eredményeit, akkor azt mondhatnám, hogy elégedett vagyok az eredménnyel, ugyanis ahogyan a kollégák mondták, nagyon kemény tárgyalási folyamat volt ez, úgyhogy nagyon köszönöm Dali asszonynak a munkáját, de követeléseket kell megfogalmaznunk az új technológiával kapcsolatban, és ez még csak a kezdet volt. Tovább kell jutnunk, támogatnunk kell a tiszta új járműveket, és ez még csak beindítja a piacot. Nem voltunk eléggé ambiciózusak. A az állami ágazat részéről kapott támogatások és túl későn érkeznek. Kérdezem, hogy a gyártóink kinek nyújtsák be majd a számlát, kinek fogják eladni ezeket a járműveket, ugyanis támogatás nélkül a, senki nem tudja majd megvenni ezeket a ö, gyárműveket. Az Európai Bizottság gyakorlatilag a gyártókra bízta ennek megoldását. Az infrastruktúra még mindig óriási probléma be akarjuk indítani ezt a piacot, de senki nem akarja valójában felvállalni ennek beindítását. Nincs meg az infrastruktúra, és infrastruktúrát senki nem akar építeni. Hogyha ez nincs meg, akkor az elektromos ipara nem lesz fejlett. Bandora szelencéjét nyitottuk meg, meg kellett ezt tennünk, de még annyira sok feladatunk van. Ez egy csomag, de semmi más nem csináltunk még. Egy, hogyha bármit meg akarunk menteni, akkor többet kell tennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. a az EFTD nevében Evi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 2017-ben az közúti forgalomban felhasznált dízel alapján nőtt a széndiokszid kibocsátás és az éghajlatváltozás kiváltó gázok kibocsátása. A dízel autók eladása csökkent, és egyre több hibrid és elektromos autót adnak el, de 2019-ben még mindig csak 20 elektromos autó létezik európai gyártóktól a kínálatban. Mindez arra mutat rá, hogy milyen fontos ez a rendelet, amelyet éppen most fogadunk el az ágazatot dekarbonizálni kell, sokkal fontosabb ez, mint valaha. Át kell alakítani a közúti és a teherv közlekedést annak érdekében, hogy minél kevesebbet bocsátsanak ki. Büszke vagyok arra, hogy az öt csillag mozgalom hozzájárult ezen rendelet elfogadásához és mindent megtesz annak érdekében az állampolgárok egészsége és az környezet egészsége érdekében, hogy hát fordítsunk a foszilis gazdaságnak. Ehhez azonban a hidrogénre és a megújuló energiaforrásokra kell koncentrálni. Hidrogén ötször hatékonyabb, mint a benzin, és egy sor új munkahelyet létrehozni a hidrogén, illetve az elektromobilitásra való átalakulással. Köszönöm szépen! még egyszer a Dali előadó által végzett munkát köszönöm. Köszönöm. Most pedig uh, Lancsini képviselő kapszott az ELNEF negyében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A széndiokszid csökkentési célok, amelyekről ez a javaslat szól, irreálisak. Nem veszik figyelembe a technológiai valóságot, és nem veszik figyelembe az autóipar igényeit. 13 millió munka, embernek ad munkát az autóipar Európában. Ez a tes, szöveg nem technológia sem semleges, az elektromos megoldást tekinti egyedüli megoldásnak, ráadásul a ritka földfémeket kifogyóban vannak, és az, az akkumulátorokat Kínában állítják elsősorban össze. Ráadásul az elektromos NR, el, európai elektromos előállít, áram előállítás javarész még mindig lignitből, barna színből történik. 2023-ig át akarják tekinteni ezeket a célokat, és ez nem megfelelő. Arra van szükség, hogy az autóipar hosszú iparra tervezhessen, és eh, ezen célok eh, irracionálisak és felelőtlenek. Köszönöm szépen. Most pedig Léze úr kap szót, parancsoljon. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, kedves kollégák! a munkahely védelmnek kézben kell járnia, éppen ezért nagyon fontos volt ennél a alkotásnál megvizsgálni azt, hogy ennek milyen hatása van a munkahelyekre, és elsőjük a bizottságnak azért, hogy megfelelő, megbízhatatlas tanulmányt és az értékes az asztalon van, az eredmény világos volt, 75%-os javaslat, 50%-os volt az eredeti javaslat Miriam Deli részéről, és ez munkájába került volna Európában. A bizottsági elemzés, és nem találkoztam senkivel, aki ezt megcáfolta volna, más kijelentések nincsenek alátámasztva, úgymond ez az elemzés azt mutatja, hogy helytelen, ha azt mondjuk, hogy minden százalék, ami 30 fölé megy, katasztrófa. Inkább arról van szó, hogy a bizottság megmutatja, ha mondjuk 40%-nál járunk, itt a biztonsági mars értelmében ez alatt vagyunk, még mindig pozitív hatásai lehetnek mindennek a munkaerőpiacra Európában. És éppen ezért nem lett volna okos ezt a játékteret nem kihasználni, hiszen nagyon sok ember, nagyon sok fiatal több éghajlatváltozást követel Európában, tehát ez egy értelmes kompromisszum, most remélem, hogy holnap határozottan nagy többséggel összezárva támogatni tudjuk ezt a jelentéstevő és a néppártban Jens Gízeke, biztos, Kenyette úr, és elvezet Köztinger, a tanácsoros elnöke és az érültek ehhez a jó eredményhez. Köszönöm. Köszönöm, Coffali képviselő. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Európa mozgásban van. Európa maga mozgás. Egy új fejlesztési modell irányába indult el, amely nulla vagy alacsony széndiokszid kibocsátású. A egyensúlyt kell találni a növekedés és a környezetvédelem között kevési szennyező iparra van szükség. 40%-kal ígértük csökkenteni az emberek és 60%-kal az áruk által kibocsátott, áruk forgalmazás által kibocsátott kibocsátás értékeket 2050-ig. Ma a közlekedési ágazat 50%-kal vesz részt az európai GDP kialakításában, Éppen ezért fontos, hogy megakadályozzuk, hogy szennyezzenek, javas, javuljon az emberek életminősége. Változtatni kell tehát. Ez a rendelet kötelező célkitűzéseket határoz meg, az autók és a kis tehergépjárművek tekintetében, de a laboratóriumi teszteknek véget kell vetni, amelyek nem tükrözik a valós értékeket. Dolgozzunk most már végre együtt annak érdekében, hogy mind a magán, mind a közkész beruházásait ösztönözzük, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy az autóipar modern technológiát alkalmazom. Az autóipar jelenleg 90%-ban benzin alapú. Tegyünk meg mindet annak érdekében, hogy mindenki a tudását, a kompetenciáját, szakértelmét latba vethesse. Itt az változás ideje, jó időbe kell tovább lépni, annak érdekében, hogy a környezetet és az emberek egészséget jobban védjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérem tartsa be a felszólalási időt, most pedig Lundgren képviselő. Egy perc. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. A környezetvédelmi kérdések foglalkoznunk kell, célértékekre van szükségünk, amelyek azonban valóságszerűek. Annak érdekében, hogy a gyártók megfelelő technológiákat kialakíthassák, ugyanis nincs annak értelme, hogy szigorítjuk a követelményeket, ugyanakkor viszont nem tudjuk elérni a célokat. Ehhez tehát biztosítani kell, hogy a követelmények technikailag is megvalósíthatóak legyenek. Tudjuk, hogy az elektromos autók nagyon jól működnek, nekem is van ilyen, de én vidéki területen élek, és ott nem is tudom biztosan, hogy az a ez a vidéki területeken nagyon jó alternatíva, de nagyvárosokban egyszerűen nincs elegendő töltőállomás, ez óriási probléma. Ezért nem gondolom, hogy az elektromos autók valódi alternatívát jelenthetnek mindenki számára nagyvárosokban. Én magam nagyon elégedett vagyok a saját elektromos autómmal, örülök, hogy otthon könnyen fel tudom tölteni, de szerintem ez nem jelent alternatívát mindenkinek. Rübik úrtól egy kék kártyát fog kapni, parancsoljon. Ja, recht herzlichen. Köszönöm szépen. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a, a, az elem 750 kilóba kerül, az elektroautóknál 70-be, a dízel esetében 700 km tehet ezzel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 az elnök megszakítja az előadat, nincsen tolmácsolás, angolra kérem, hogy még egyszer mondja el. No. Elbilen fungerar inte för... még egyszer, tehát az elektromos járművek nem működnek mindenütt, nálunk ez jól működik. 70 kilométert kell, hogy megtegyek minden nap, és az elektromos jármű erre kitűnően alkalmas, különösen télen, amikor 90-100 kilométer közötti ez a táv, az elektromos jármű nem elég számomra. Éppen ezért alternatívekre van szükség, megújuló energiaforrásokkal, üzemanyagokkal, környezetbarát üzemanyagokkal. Az elektronikus járművek nem oldanák meg az összes problémát, ezeknek csak egy részét. Köszönöm szépen, most pedig Herbrandi úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy helyes lenne, hogy a, abban megállapodnánk, hogy eh, néhány éven belül újra találkozunk, és eh, visszatekintünk arra a vitára, amit ma folytatunk. A szomorú tény ugyanis az, hogy a társadalmi változások nagyon gyorsan eh, zajlanak le, és mi jogalkotók sajnos túlságosan lassúak vagyunk a dízelautónkat a szikla szélére vezettünk, és jövőben az új járművek fogják átvenni ezeknek a helyét. BMW példa, a BMW például bejelentette, hogy akár 600 kilométeres utat megtenni képes elektromos autókat fog gyártani. Úgyhogy ez történik most. A piac egyszerűen leköröz minket mindenben. Ezt a kompromisszumot szívesen megszavazom, de azt tudom, hogy két éven belül ez már elavultá válik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem látom Delonde képviselőt, ő lenne a következő, úgyhogy akkor Bojlan képviselőnek adom most meg a szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A civil társadalom azt várja tőlünk, várta el tőlünk, hogy becsvágyó jelentést fogadjunk el tavaly októberben. Világosan üzenjünk az autóiparnak, hogy nekik is fel kell venniük a tempót, meg kell felelni az elvárásoknak. Ugyanakkor a tanács és a parlament közötti végső megállapodás kiábrándító, hiszen a tanács és az EU miniszterek szívesen felvizezik a környezeti szabályokat, amelyek kell a környezet, a közlekedést, a közlekedési kibocsátásokat lehetetlenítik el. Valamit tenni kell. Egész egyszerűen többet kell elvárni a közlekedési autóipartól, a közlekedési ágazattól, figyelembe kell venni a tudományos eredményeket annak érdekében, hogy a párizsi megállapodás eredményét elérjük. Ez nem csak a parlament kötelezettsége, hanem a tanács kötelezettsége, és nem fordíthatnak ennek hátat. Köszönöm szépen! Most pedig Mojten úr kap szót, tessék parancsoljon egy percben. Elnök úr, Ma egy skizofrén helyzetről beszélünk. A tisztelt ház hihetetlen kemény szabályokat ért elő. Arról beszélünk, hogy az EU tervgazdasági stílusban iparstratégiát keres, miközben pedig a legjobb húzó ágazatát el akarja lehetetleníteni elektrofizikai és tudományos lehetetlenség a nulla kibocsátás. Hogyha Dali azt mondja, hogy a író emission autókról beszél, akkor ez a tudatlanságáról tesz tanúbizonyságot. Arról beszélünk, hogy éppen a nagy autó, német autó cégeket lehetetlenítjük el, így Németországot nehéz helyzetbe hozzuk, miközben azt várják Németországtól, hogy az agrárt gazdaságot finanszírozza és az önök verseny gyengeségét tolerálja. Ez nem vezethet jó eredményre, hölgyeim és uraim, lépjenek hátra, és a német kormány, amelyet egyébként hát nem nagyon tisztelek, ugyanebben skizofrénia betegek. Köszönöm. Köszönöm. képviselő. Proszę bardzo. Nincs itt. Gutelland képviselő. Köszönöm, elnök úr. Svédország egyik azoknak az országoknak a világon, ahol a gazdaság leginkább függ az autóipartól, és szeretnénk ezért, hogy fenntartható dinamikus legyen az autóipar ma és a jövőben, és ezért szociáldemokrataként itt a parlamentben és a saját kormányunkban otthon is megpróbálunk, a, megpróbáljuk az éghajlattal kapcsolatos céljainkat teljesíteni, a környezetvédelmi ambícióinkat teljesíteni, ugyanis azt akarjuk, hogy legyen további kibocsátás csökkentés. Sőt, még a szövegben szereplőnél is szigorúbbat szerettünk volna. A szociáldemokratáknak és a mi jelentéstevőnknek Miriam Dalinak köszönhető ez az ambiciózus jelentés. Új szabályaink vannak, amelyek kedveznek a környezetnek, az egészségnek. Mi Szociáldemokrataként holnap meg fogjuk szavazni ezt a jelentést, azt akarjuk, hogy a kibocsátási szabályok és előírások szigorúbbak legyenek mindenki számára, egy olyan autóipar számára, amely a jövőben is erős lesz. Ez szolgálja ugyanis Európa jövőjét. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Kölmel képviselőnek adom meg a szót. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr javaslat nem csak valóságtól rugaszkodott célértékekből indul ki, hanem felmerül a kérdés az, hogy milyen ideológiát követ ez a javaslat. Ez az ideológia pedig azt mutatja, hogy itt az individuális közlekedés ellen történik fellépés, nagyon sok érv hangzik el, ezek nem tartják magukat. Kanyette biztos úr, hogyha ön arról beszél, hogy Eh, kibocsátás mentes járművet szeretne, akkor ez utópia, ilyen jármű nem létezik, és nem is belátható, hogy mikor létezhet ilyen. Az elektromos járművekről van szó, miszerint ők a mindenre gyógyír, de ez vadarság, hölgyem és uraim az az áram, amit ott felhasználnak Németországban, szénerőművekben kerül előállítás, amelyet olajjal működtetnek, tehát itt teremtődik a kibocsátás, és vannak tudományos vizsgálódások, amik azt mutatják, hogy az elektromos jármű összevetve egy égési motorral az utakon, a közutakon ugyanolyan környezeti terhet jelent, mint más, eh, és mint a másik elnő 1200 kilométeren. Tehát ezek olyan tények, amelyeket nem hagyhatunk eh, szem elől, nem téveszthetünk szem elől, ha megnézzük a gépjárműveket, mi a helyzet a tényleges környezetkárosítókról, például a hajókról, csak néhány nagy eh, hajó eredményezni ugyanazt a szennyezést, mint a teljes német gép Park. Csak egy perce volt önnek, Körmel úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ez a rendelet egy olyan jogi keretet nyújt valamennyi tagállamnak, amelyel a párizsi megállapodás céljait teljesíthetjük. Ezen célok meghatározásával az Európai Unió az ágazatnak egyértelmű iránymutatást nyújt, hogy a beruházásaikat, illetve a technológiafejlesztést hogyan irányítsák a jövőben. Az idegenforgalom szektora is nagyon fontos sok ország szempontjából az EU-ban, különösen Spanyolországban a tagállamoknak, tehát egy nagyon komoly átállást kell megvalósítaniuk annak érdekében, hogy az átállás fenntartható legyen. De ennek az átállásnak biztosítania kell, hogy a környezeti célokat teljesítsük, ugyanakkor viszont fenn kell tartani a gazdasági tevékenységet és a munkahelyeket. Nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis a, és oda kell figyelnünk a legkiszolgáltatottabb régiókra és közösségekre. Az átállás ugyanis nem csak az autóipart érinti, hanem az alkatrészgyártó ágazatot is érinti. Ezért az Európai Bizottságnak valóban valódi iparpolitikát kell megvalósítani, amely tartalmaz különböző irányvonalakat, nagyon konkrét intézkedéseket és elemzéseket az Európai Unió legfontosabb ipari ágazataira nézve. Ez az egyik legfontosabb célunk. A bizottságnak és a biztos úrnak szeretnék gratulálni a munkájáért, nem csak ezen ágazattal kapcsolatban, hanem azért is, mert most már már megvan az Európai Unió ütemterve, és mindez az Európai Uniós választások előtt. Ráadásul itt van már előttünk a 2050-es kibocsátásokra vonatkozó stratégia. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Rübig úr kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. 44 milliárd beruházásról volt szó Volkswagen cég részéről, ez azt mutatja, hogy az autók sokkal drágábbak lesznek, ebből szociális kérdés is lesz. Jelentősen csökkenni fog a dugó a városokban, mert egész egyszerűen sokan nem tudnak majd autót vásárolni. Másodszorban a problémát ott is látom, hogy csak a kipufogó gázok értékeit mérik, de tudjuk, hogy maga a üzemeltetés, a gyártás és az újrahasznosítás is beleszámít a kibocsátásba, együttesen kell ezt látni, és míg a benzin rendelkezik holisztikusan nézve 302 g széndiokszid kibocsátással. Én úgy gondolom, hogy a lifetime circle számítást, az életciklus számítást kell kiszámítani, koncentrálni kell a hidrogénra, vagy a szintetikus üzemanyagokra, és mindenfajta drága és környezetkárosító módszert elutasítok. Köszönöm szépen, Sálde Móze úr, asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha meg akarjuk védeni az EU-ban a környezetet, és hogyha el akarjuk érni a párizsi éghajlatváltozási célokat, és egy igazi alacsony kibocsátású gazdaságot akarunk kialakítani, akkor a közlekedési ágazatnak is ebben ki kell venni a szerepét. Ezért ez a jogszabály, ki kell jelentenem, jó irányba tett lépésnek tekinthető. Hiszen azt várjuk el, azt követeljük, hogy környezetbarátabbakká váljanak a gépjárművek. Ezért hálás vagyok Miriam Dalinak, hogy ezt a szöveget végül is kidolgozta és előterjeszti a tisztelt háznak. Ugyanakkor egy kicsiket csalódás okoz nekem, hogy nem voltunk még becsvágyóbb. Én a 45%-os széndiokszid csökkentést helyes célnak találtam volna. Ez nem elegendő a jelenlegi cél, a fiatalok a parlament előtt is tüntetnek és ragaszkodnak ahhoz, hogy éghajlatbarátabb a politikát folytassunk, lehetőségünk lett volna egy jogszabályt elfogadni, de mégsem sikerült elérni. Persze nem a tisztelt házat terheli a felelősség, hanem a tanácsot. El kell ismernünk, látnunk kell, hogy a közlekedési ágazatnak is hozzá kell járulni az éghajlat célok eléréséhez. Mindezt elmondva, Ugyanakkor kijelentem, hogy támogatom ezt a jogszabályt, mert ez egy jó irányba tett lépésnek tekinthető, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy szoros pórázon tartsuk a tanácsot, hogy a tanács betartsa az éghajlatváltozási célokat és kötelezettségeket. Köszönöm szépen, most pedig Gambus képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő biztos úr. Először is szeretnék gratulálni Dali asszonynak, illetve árnyék jelentéstevőknek, Hiszeke úrnak, ugyanis nagyon kiváló munkát végeztek a tárgyalások során. Azt gondolom, hogy ez komoly előrelépés a szénmentesítéssel, dekarbonizációval kapcsolatos céljaink tekintetében, hogy igazságos átállást valósítsunk meg, ugyanakkor viszont a technológia semlegességet, amelyet mindig fenn kell tartania az jogalkotónak. A holnap megszavazandó szavazandó jelentés csatlakozik azokhoz, amelyeket az Juncker Bizottság évei alatt be terjesztettünk, illetve beterjesztett a Kanyete biztos úr. Az európai polgárok azt követeli tőlünk, hogy egy olyan küzdelemről van szó, amit nem veszíthetünk el. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig eh, Zorinyó úr, egy perc. Köszönöm szépen, ez a jogszabály a fenntartható átállást kívánja biztosítani az új személygépkocsik és haszongépjárművek esetében. Innováció, új technológiák, alacsony kibocsátásról szól illetve bevezeti azokat a kibocsátási teszteket, amelyek valós eredményeket tükröznek, annak érdekében, hogy elkerülje azokat a hamis eh, tevékenységeket, amelyeket tapasztalhatunk néhány gépkocsi gyártó részéről. Ezért megtapsolom a jelentéstevőt és a teljes csapatot, mert nagyon kiegyensúlyozott jelentésről van szó, egy olyan jogszabályozási keretről, amely az európai ágazat érdekeit, illetve az európai munkavállalók és fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja megfelelő ellenőrzési kapacitással kell rendelkeznünk annak érdekében, hogy a munkavállalók is eh, modernebb készségekkel rendelkezhessenek. Köszönöm szépen. Schmidt asszony, kedves képviselőtársaim, elnök úr, kérem, hogy holisztikusan tekintsenek erre a kérdésre. Az éves világméretű széndiokszid kibocsátásának 3%-át az ember bocsátja ki. Ebből 9,1%-a részesedik az EU. Ebből 30% a közlekedésre esik, és ebből 72% a közúti közlekedésre, és ebből pedig 60% az autókra, amelyekre ez a jogszabálytervezet vonatkozik tehát maximálisan 0,013%-os megtakarítással számolhatunk. Előírjuk a drága elektroautókat, tönkretesszük az autóipart, ugyanakkor pedig aránytalan a megtakarítás, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy kizárólag csak a kibocsátást né- nézzük, de nem holisztikusan látjuk a széndiokszid megterhelést. Hiszen az elektromos autók gyártása sokkal szennyezőbb, mint a benzinautóké. Ideológiai szemellenzőt viszünk, de, viselünk, de sajnos módosítóinkra fityet hánytak. Pedig jobb lett volna az állampolgárok, a cégek és a környezetnek is, hogyha figyelembe veszik, amit mondunk. Köszönjük szépen. Most pedig Blanco López kap szót. Cada informe nuevo que conocemos. Köszönöm szépen. A valóság a valóság egy kicsit máshogy néz ki. Igazából látjuk a felelősségünket, és hogy mekkora szerepe van a közlekedési szektornak ebben. És ez az Európai Unió célkitűzéseivel is összefügg. Tehát például a szénmentesítést említeném itt. A jelentés, amelyről szavazunk, azt mutatja, hogy milyen út van előttünk a szénmentesítés érdekében. Mi az európai kihívás előtt állunk, hogy olyan lépéseket tegyünk,